és én magam is figyelemmel kísérem a dolgokat, a fejleményeket. Aztán az is rendkívül fontos, hogy a két és fél éves folyamatos európai tanácsi elnökséggel hogyan fog együttműködni a parlament, illetve a soros elnökséggel hogyan fog együttműködni a parlament. Nem sokára a spanyol elnökség, tehát a soros, jelenlegi soros elnökség bemutatja az idei első hat hónapjára vonatkozó programját, és ezzel kapcsolatban a fél év végén születik majd egy jelentés. A csúcs találkozók eredményéről is beszámol majd a spanyol elnökség, mint tudják, minden fél évben két csúcs találkozót tart az Európai Tanács, tehát fél évenként két ezzel kapcsolatos jelentés vagy beszámoló születik. Ennyit szeretem volna erről mondani, mint tájékoztatás. Most meghallgatjuk a ö, spanyol elnökség programját. Szeretném köszönteni Szapatér urat, a spanyol kormány elnökét itt az Európai Parlamentben. Üdvözlöm!